Let's start. Kedves kollégák, csapjunk a lovak közé. Remélem mindenki jól van, a családjuk is egészségesek. És úgy látom, hogy többen is itt Brüsszelben személyesen jelen vannak, őket külön üdvözlöm. Tolmácsolás 8 nyelven áll rendelkezésre, angolul, spanyolul, olaszul, németül, lengyelül, franciául, románul és magyarul természetesen, hogy annak érdekében, hogy a jeltolmácsolást is biztosítani tudjuk. Nyilván tudják, hogy képre is szükség van, nem csak hangra, ahhoz, hogy tolmácsolni tudjanak a tolmácsaink, a legutóbbi ülésünkön, illetve a legutóbbi koordinátori ülésen úgy döntöttünk, hogy a petíciókat úgy terjeljük, hogy 5 percet kap a petíció benyújtója, a panasz benyújtója, aztán 10 percet a bizottság, aztán a koordinátorok a frakciók részéről, aztán lesz egy második kör, ahol ahol a DEONT szabály szerint a, e, kap mindenki szót, és aztán két percet megint csak a petíció benyújtójának. Spanyolul folytatom, hogyha nem bennyek mindenkinek adok egy pár másodpercet, hogy a fejhallgatóját felvegye és nyelvet váltson a konzolon. Language. So now I'm going to speak in Spanish. Um, pasamos, por tanto, a... Spanyolra térek tehát át. A kettes napi rendi pont következhet az április 30-ai és május 19-ei ülések jegyzőkönyveinek elfogadása. A jegyzőkönyveket kiosztottuk, ha a koordinátorok nem emelnek kifogást, ezeket elfogadottnak tekintjük. Most pedig térjünk át a hármas napi rendi pontra. Sőt, elnézést kérek, a négyes és ötös napi rendi pontra, mondja az elnökasszony. a kiskorú európai gyermekek Japánban történő jogellenes elvitele, és a ö, fogyatékkal élők a Covid válság kapcsán állásfoglalásokat bocsájtom majd szavazásra. Tom, a rinyú koordinátora a szavazás előtt, aki a kiskorúak jogellenes külföldre vitele szöveg szerzője. Nem tudom, hogy távol levő részvevőként jelen van-e itt az ülésen, de ő szót kért, és Szemedo képviselő is szót kért ugyanezzel a ponttal kapcsolatosan. Tehát a szavazás előtt még Szemedo képviselőnek szót adok, nem tudom, hogy más koordinátor hozzá akar szólni ezzel a ponttal kapcsolatban. Madam Chair, uh, I will... Köszönöm szépen, elnök asszony. A legfontosabb pontok, amelyeket az elsorolásba benyújtottunk, ezeket felvezetném. <clears throat> Luxemburgban és más országokban sokat beszélünk a Covid válság alatt a szellemi fogyatékkal élőkkel való bánás mód kérdését. Amíg az emberek be voltak zárva, egyre több volt a családon belüli erőszak. Április 17-én merült először fel, hogy a szellemi fogyatékkal élők különleges problémákkal néznek szembe. Éppen ezért szólítjuk fel a tagállamokat arra, hogy olyan pszichológiai segítségnyújtással álljanak az érintettek rendelkezésére és szolgálatára, amely megkönnyíti a helyzetüket. Olyan emberekről beszélünk, akiknek sokszor jogi képviselői van, de mi akkor, hogyha az érintett jogi képviselő nem tudja megvédeni a szellemi fogyatékkal élő jogait. Éppen ezért fontos, hogy jogi és administratív fellépésre lehetőséget biztosítsunk az érintettek számára, akkor is, hogyha a jogi képviselők ezt nem tudja megtenni. Felszólítjuk tehát a tagállamokat arra, hogy a szellemi fogyatékkal élők jogi védelme garantált legyen, a proaktívan olyan esetben, különösen amikor is valamilyen oknál fogva, például a covid miatt a jogi képviselőjüket eh, az érintett személyek nem tudják segítségül hívni. Más valaki kívánne hozzászólni? Nem, a többi koordinátor nem kér szót. Akkor tehát nézzük meg, hogy van-e szavazó képes többség. Látom itt a petíciós szakbizottság tagjait, akik jelen vannak, tegnap megkapták a két állásfoglással kapcsolatosan a szavazólapot, most pedig kezdjünk szavazni a két állásfoglással kapcsolatosan. 13 órakor zárjuk le a szavazásokat. Csak azokat a szavazólapokat vesszük figyelembe, amelyeket a megfelelő címre, a megfelelő időn belül küldtek, és a szavazás eredményét írásban közöljük majd. Rendben, most pedig, ha mindenki egyetért, térjünk át a hatos napi rendi pontra. Kezdjük meg tehát a konkrét napirendi pontok tárgyalását. Egy brit állampolgár nyújtott be petíciót a COVID vakcinával kapcsolatosan. A szerzője ennek a petíciónak nincs itt jelen. Megadom tehát a szót az Európai Bizottságnak, Martin Szesel úrnak, a DG Santa főigazgató helyettesének. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, uh good morning. Uh, let... Köszönöm szépen, hadd uh, kezdjem azzal, hogy megköszönjem a petíciót benyújtójának, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel, ami mindannyiunkat érint, és um, a bizottság uh, véleményére kíváncsi. Én mindenképpen szeretném tisztázni azt, hogy a bizottság mit is tett ennek kapcsán. A vakcina kifejlesztése a COVID-19 ellen rendkívül fontos a bizottság számára. Ezek eddig még nem látott helyzetek, és a fő dolog számunkra az, hogy mindenkinek az egészséget garantáljuk. A tagállamokkal, a nemzetközi partnerekkel, az iparral azon vagyunk, hogy a szükséges erőforrásokat előteremtsük. Vannak itt azonban kihívások annak érdekében, hogy időben sikerüljön az oltóanyagot létrehozni. Nagyon fontos az, hogy mindenki ezt majd megkaphassa. Az oltóanyag kifejlesztése nagyon komplex történés, 120 oltóanyagot próbálnak kifejleszteni, ezek közül csak néhány tart a klinikai kísérletek fázisában, és ezekből csak nagyon kevés lesz az, amely valóban hatásos lesz. Ezért nagyon fontos az, hogy biztosítsuk, hogy a legfontosabb oltóanyag jelölteket megfelelően támogassuk. A bizottság azon van, hogy intézkedéseket foglalatosítson, amelyekkel meg lehet gyorsítani és erősíteni lehet eh, ezt a létrehozási folyamatot, és eh, megpróbálunk megfelelő lehetőségeket teremteni. Főként pénzügyi támogatást adunk a legígéretesebb COVID-19 oltóanyag eh, jelölteknek, és megpróbáljuk a ezek majd esetleges erőtársát növelni. Számos tudományos, szabályos, etikai, szolidatási szempontot kell figyelembe venni. Támogatást adunk a lehetséges oltóanyagokra. 140 millió eurót különítettünk el a koronavírus kutatására, kezelésére, az oltóanyag kifejlesztésére a Horizon Európán keresztül. Nagyon fontos az, hogy általánosan elérhető legyen az oltóanyag, és ezért a nemzetközi partnereink együtt működünk annak érdekében, hogy, lé- hogy létrehoztuk májusban a donorkonferenciát. A cél az az volt, hogy általános elérhetőséget biztosítsunk az oltóanyag tekintetében, hogy senkit ne hagyjunk ki. Június 4-én az Európai Bizottság bejelentett említette azt, hogy 300 millió eurót ad a Gavinak, a Globális Oltóanyag Szövetségnek. Amint az oltóanyag elérhető lesz, nagyon fontos az, hogy annak szétosztását, használatát koordináljuk EU-s szinten. A bizottság ezért együttműködik a tagállamokkal, hogy azonosítsuk az igényeket, és a tagállami stratégiákat koordináljuk, beleértve abba azt is, hogy milyen fajta kritériumok alapján fogják prioritásban részesíteni a rászoruló csoportokat. Állandó tudományos tanácsokat kapunk a különböző európai ügynökségektől, szakértőktől, amelyek, amely paneleket főként a COVID-19 kapcsán hoztunk létre. Mindezek során főként a minőségre, a szolidaritásra koncentrálunk. Végezetül elnök asszony, a tagállamok és a bizottság jelentős pénzügyi segítséget nyújt annak érdekében, hogy az Európai Unió hozzáférjen egy biztonságos vakcinához. Nagyon sok dolgot még vizsgálunk, mégis azon van az Európai Bizottság, hogy egy általános, egyforma hozzáférést biztosítsunk mindenki számára, ahogy arról július 13-án is beszéltünk az EU egészségügyi miniszterek találkozóján. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Diputados, empezaría el Köszönöm. Most kezdjük fel kell képviselővel a néppárt részéről. Pentru faptul că vine de la un... Elnök asszony. Érdekes ez a petíció, egy brit petíciós nyújtotta be és ez azt is jelenti, hogy az Egyesült Királyságban van hitele az Európai Uniónak. A vakcina politika tagállamoké, ugyanakkor a tagállamoknak szorosan együtt kell működniük, hogy oltóanyagot találjanak, ahogyan a bizottság is kifejtette az imént. Van egy másik fontos szempont, az Európai Unió, Uniónak előzetesen megállapodásra kell jutnia a gyógyszergyártó cégekkel, hogy az egész Európai Unióban a vakcina rendelkezésre állását garantálni lehessen. Oltó, oltási stratégiát is ki kell dolgozni az Európai Bizottságnak a sérülékeny csoportok számára. Fontos tehát, hogy ez a petíció nyitott maradjon, és várjuk az MV szakbizottság véleményét, így tájékoztatni tudjuk majd a többi tagállamokat és polgárokat arról, hogy mellettük állunk ebben az időszakban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig az SND koordinátorának, Andrews Alinak adom meg a szót, ha jól értettem a nevét, aki távolról jelentkezik be. Jó reggelt kívánok, és én is köszönöm a petícióba jutájának ezt a petíciót. Úgy, mint szociáldemokraták, mi azon vagyunk, hogy ez együttműködést, koordinációt elősegítsük a tagállamok között, annak érdekében, hogyha majd a COVID-19 vakcina elérhetővé válik, akkor minden EU-s állampolgár átlátható módon hozzáférjen ehhez az oltóanyaghoz. Nem szabad megengedni azt, hogy bárkit kihagyjanak, főként a sérülékenyeket, a társadalmunkban. Nem elfogadható az, hogy a, az oltóanyaghoz való hozzáférés az származási országtól függjön az EU-ban. Koordinált stratégiára van szükség európai szinten ahhoz, hogy egy ilyen fajta fontos és érzékeny téma ne maradjon a tagállamok mélegelési jogkörében. Ezért nem megengedhető az, hogy csak egy adott tagállamra korlátozzák a hozzáférést. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy folytatni kell a stratégia fontosságának hangsúlyozását, és egy európai közbeszerzésre van szükség, amint az oltóanyag elérhető. Nagyon-nagyon fontos az, hogy elkerüljük azt, és itt a szorítás elvéről van szó, amelyen az Európai Unió alapult. Nagyon fontos, hogy elkerüljük a versenyt a tagállamok között, amely miatt olyan helyzet alakulhat ki, hogy a legsérülékenyebbek magukra maradnak, és ők kerülnek a legrosszabb helyzetbe. Ezért fontos az, hogy ezt a petíciót nyitva tartsuk, és ismétlem, hogy nagyon köszönöm ezt a petíciót, mert nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk ezzel, hiszen mindannyian arra várunk, hogy hozzáférhető legyen az oltóanyag, hogy ez a járvány véget érhessen. Thank you. Ahora de Renew. Köszönöm. A Renew nevében Tom kolléga kap szót which was already said by uh, my colleagues. Oh, my God. Teljesen egyetértek azzal, amit a kollégák mondtak. Jaj, a maszkot. Elfelejtettem, teljesen egyetértek. Valóban. Szolidáris európai megközelítésre van szükség, amikor is az elején a tagállamok a maszkokért egymással küzdöttek, ez a jövőben elfogadhatatlan. Az Európai Bizottságnak erre oda kell figyelni, és nekünk pedig az Európai Bizottság előtt a dolgok alakulására. Köszönöm szépen. Köszönöm. A zöldek nevében Auken kolléga. In connection, Mrs. Auken? No? Okay. Uh, ah, Mr. Farnecki of ECR. Nem, nincs vele kapcsolat. Csárnecki képviselő az ECR nevében kap szót. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Itt az idők eh, szavát kell figyelembe venni, és ez a petíció valóban időszerű, sőt eh, történelmi ez. Úgy gondolom, ez a petíció majd később egy bizonyíték lesz arra, hogy foglalkoztunk ezzel a petícióval az állampolgárok érdekében. Nagyon fontos ez a petíció. A szocialista koordinátor attól fél, hogy a legsérülékenyebbek láthatják majd a kárát. Tudjuk, hogy mi volt a járvány során. A legidősebbek a idős otthonokban lévők nagyon sok országban valós problémákba ütköztek, mert nem őket tekintették prioritásnak, hanem a fiatalokat tekintették prioritásnak Remélem, hogy az ilyenfajta helyzet nem fog ismételten előfordulni, hogyha lesz majd oltóanyag. Lesznek majd olyan prioritás tervező csoportok, amelyeknek tényleg meg kell kapniuk ezt az oltóanyagot, hiszen nagyon fontos az, hogy ez így megvalósuljon. Én is, eh, ahogy a többi kollégám, szeretném, hogyha foglalkoznak ezzel a petícióval. Meg kell mutatni azt, hogy eh, vannak félelmek a társadalmainkban, eh, azzal kapcsolatban, hogy a dolgom nem ért véget, lehet, hogy lesz a következő hullám, és, és, egészen valószínűleg lesz egy ilyenfajta hullám. Thank you. Now has the floor Mr. Botenga of WIP. Euh, köszönöm szépen, elnök asszony. Én köszönöm szépen, Anna, szeretném azt mondani, a köszönetet mondani annak, aki a petíciót benyitott, illetve az Európai Bizottságnak az információt, az alapvető fontosságú, hiszen hogyha könnyen előfordulhat, hogy valakik pénzügyi okokból nem jutnak hozzá az otthonyokhoz, vagy bármiféle ellátáshoz. Vannak olyan vakcinek, amelyek túl drágák, több száz olyan betegség is van, amely esetében százrekre veszítik az életeket, azért, mert nincs pénzük arra, hogy megfelelő vakcinát megfizessenek. Emlékeztetnék mindenkit, egy, három évvel ezelőtt egy francia civil szervezet felvetette ezt a problémát kampányban. Találtam is egy ilyen szoróanyagot, a decemberi, és azt írták, a decemberi influenza járványjal igazából ebből fizetik a gyógyszergyárak az évvégi prémiumot. Lehet, hogy van benne valami igazság, oda kell figyelnünk erre, ezért olyan fontos ez a petíció, az Európai Bizottság és egyes tagállamok éppen ezért elkezdtek vásárolni. Nem csak a kutatást kell finanszíroznunk, hanem ezen kívül a multi cégeknek azért kell pénzt adunk kutatásra, hogy később az általuk eldöntött áron volt anyagot vásároljunk tőlük. Mindenféle garancia nélkül megtömjük a multi gyógyszercégek zsebét, már csak azért is, hogy eh, az ne fordulhasson elő, hogy mi fizetjük a kutatást, utána az elő, a vásárlásokat, illetve a végén még eh, a betegnek is fizetnie kelljen. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a petíciót nyitva tartsuk, illetve mellett a bizottságnak intézkedést kell hozni annak érdekében, hogy ne lehessen egy ilyen kezelési mód vagy oltóanyag egy magáncég tulajdona, hiszen ez közjavakhoz kell, hogy tartozzon. Ez mindenkinek érdeke. Köszönöm szépen. Köszönjük. Második körben Péter jár a néppárt részéről kap szót. Köszönöm szépen először is. Örülök én is ennek a petíciónak, és jónak tartom azt, hogy pontosan egy nagy britániai eh, petíciót benyújtó fordult eh, hozzánk. Szeretnék egy dolgot még hozzátenni ehhez, ami nagyon fontos. Tanulni kell az eddigi hibáinkból, hogyha továbbra is így folytatjuk, hogyha mindenki csak magára gondol, akkor nem igazán tudunk előre jutni. A veszély létezik, lesz majd egyébként egy oltóanyag, itt nem is a pénzről van szó, a kérdés az az, hogy mennyire tagállami kérdés az egészségügy kérdése. A bizottságnak azt mondom, hogy itt az esély arra, hogy előre tekintve működjünk a tagállamokkal, együtt kell kifejleszteni egy stratégiát, meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi lesz akkor, ha megvan az oltóanyag, hogyan osztjuk ezt el, hogyan reagálunk a különböző egészségügyi rendszerekre, hogy elkerüljük azt a benyomást, hogy itt bizonyos tagállamoknak több esélyük van. Tehát még egyszer kérem a, tagállam, a bizottságot arra, hogy használjuk ki ezt az esélyt arra, hogy előre tekintve dolgozzunk, mert ez egy nagyon fontos téma. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra. Nagyon köszönöm. A GUE részéről Rego képviselő kap szót. Kaptunk egy kérelmet tegnap írásban, ha óhajt hozzászólni, itt a lehetőség nem, mégsem remek. Van-e más valaki, aki hozzá kíván szólni, tekintettel arra, hogy most van időnk? Lezárult tehát a petíció tárgyalása, a petíciós nincs jelen, meghallgattuk az Európai Bizottság képviselőjét és a kollégákat, nyitva hagyjuk a petíciót, azt tehát küldjük az ENVI szakbizottságnak, ezt is kérték egyébként tőlünk, és kérjük az Európai Bizottságtól, hogy írásban válaszoljon a világszintű vakcina szövetség kapcsán. Fontos az, hogy a bizottság folyamatosan tájékoztasson minket, attól kezdve, amikor felfedezték az oltóanyagot, az összes többi lépést illetően. Ez tehát az elnökség javaslata. Térjünk át most a hetes napi rendi pontra. Ez a 0515 per 2020-as petíció, melyet József Fredler nyújtott be a szarvasmarha húsra alkalmazandó vámokat, illetően a Covid-válság következtében. A petíciót benyújtó József Fredler kapcsolatban van velünk, öt percre megadjuk neki a szót, és a petíció tárgyalása végén még két percben szót kaphat, tessék. Tisztelt elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők és az Európai Bizottság valamennyi képviselője. Nagyon köszönöm a meghívást. Nevem József Fredler, és szarvasmarha tenyésztő vagyok Karintiából, Ausztriából. Önökhöz fordulok ma, egy félmillió szarvasmarha tenyésztő nevében egész Európából. Az elmúlt hónapok megmutatták, hogy mi gazdák nagyon fontosak vagyunk a rendszer szempontjából, és nem csupán a válság idején. Az európai mezőgazdaságot súlyosan érintette a válság, és a szarvasmarha ágazat hatalmas veszteségeket szenvedett el. Az Európai Bizottság a magánraktározás területén előrelépéseket ért el, és gyorsan segített, ezért nagyon hálás vagyok. De rendkívüli helyzetekben a gyors cselekvés és a jóval több támogatás szükségesek. A teljes élelmiszerpiacon, különösen a szarvasmarhahús piacán súlyos piaci egyensúlytalanságokra kerül még mindig sor. Ez erőteljesen megváltoztatta a fogyasztói magatartást a COVID-19 válság idején, és ez létbizonytalanságba sodorta a gazdákat. Az egyes tagállamok kiárási korlátozó intézkedései miatt a felvevő piacok, a vendéglátás és a száll, szállodaipar területén teljes mértékben beomlottak, és ezért a magas minőségű szarvasmarha húst különösen nemes részeket árban leértékelt módon kellett egész Európában értékesíteni, és ez még kedvezőtlenül hatott ki a gazdák bevételére. Ezen nehéz idők ellenére még mindig hatalmas tömegben importálnak az EU területére húst. Én gazdaként naponta többször megyek az istállóba, nagyon szigorú kritériumok mentén foglalkozom az állatokkal, és magas sztenderdeknek megfelelően állítok elő szarvasmarhahúst. Ez egy nagyon kemény és testileg is nehéz munka, amelyet meggyőződésből és szenvedélyből végzek naponta. És olyan személyként, aki hisz az európai eszmében, ezen Nehéz időkben szolidaritást várok a kereskedelemtől, a fogyasztóktól és azoktól, akik mindezt befolyásolni tudják az Európai Unió döntéshozóitól. Minden darab marhahús, amelyet az EU-ba importálnak és alacsony áron értékesítenek, károsítja az európai gazdákat, és ezen túlmenően a környezetet és az éghajlatot is. És mindez pénzügyi szempontból nehéz időszakban történik, amikor még mindig nem lehet arról lemondani, hogy tengeren túlról importáljunk szarvasmarhúst, most mindez számomra személyesen egész egyszerűen érthetetlen. Petíciómmal az Európai Unióhoz fordulok, hogy tegyen világosan hitet mellettünk, szarvasmarha tenyésztők mellett Európában. Működő mezőgazdaságra van szükségünk, egy minőségi, ugyanakkor mindenek előtt környezetvédő hús termelésre. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy az olyan fajta piacokat, mint különösen a vendéglátás és az élelmiszer kiskereskedés elveszítsük a tengeren túlról érkező olcsóipar okán import okán. Ezért azonnali védelmet kérek a hazai és regionális szinten termelő szarvasmarhatenyésztők számára, és azt, hogy a jövőben magasabb importvámokat vessenek ki az EU külföldről érkező szarvasmarha húsra. Az Európai Uniónak éppen most kell támogatnia egész Európában a mezőgazdaságot, és fel kell emelnie a marhahúsra kivetett importvámokat. Ezek a védőintézkedések már is lehetségesek a 194-es cikk alapján, abban a rendeletben, amely a közös piac szervezésről szól a mezőgazdasági termékek vonatkozásában. Az Európai Bizottságnak aktívan kell fellépnie, és sürgetően védőintézkedéseket kell kialakítania, hogy védje az európai mezőgazdaságot, mindaddig, amíg a piac és a hazai gazdák helyzete stabilizálódik. Európai szarvasmarhatenyésztőként erős Európára van szükségünk, erős és biztonságos piacokra, annak érdekében, hogy a jövőben is azt az utat járhassuk, amelyet Európa megkezdett méghozzá közösen. Szarvasmarha tenyésztők egész Európából köszönetet mondunk mindezért, és remélem, hogy meghallgatnak minket. Muchísimas gracias, señor Fradler. Nagyon köszönöm, Fradler úr mondja az elnök. Az Európai Bizottságnak adok most szót. Michel Scannell, az Agri főgazgatóság al főigazgató helyettese, de voltak kapcsolati problémák, megpróbálunk újra kapcsolódni hozzá ezen petíció tárgyalása során, de addig is megadom a szót a képviselőknek, Benuber képviselővel kezdem a néppárt részéről, hogy időt nyerjünk. Igen, Fredler úr, nagyon köszönöm ezt a remek petíciót, amelyet az imént bemutatott. Valóban nagyon sok fontos témát vetett fel. A válság megmutatta, hogy mennyire fontos, hogy működő mezőgazdaságunk legyen Európában. Az élelmiszeripar területén vagy az szupermarketekben nem voltak hiányzó termékek, nem úgy volt, mint az mm, orvosi készülékek vagy gyógyszertermékek esetében. A védőmaszkokat a világ minden részéről kellett valamilyen módon megszereznünk, mert mi magunk nem tudtuk ezeket előállítani. És Fredler úr valóban nagyon fontos pontot vetett fel. Az élelmiszer ellátásnak biztonságosnak kell lennie, ahogyan Fredler úr is említette. A mezőgazdaságot nagyon súlyosan sújtotta a koronaválság, ahogyan a petíciós is elmondta ezt, különösen a szarvasmarhahús ágazatban, de a zöldség vagy a vágott virág területén is nagyon nagy problémák adódtak, a felülpiacok kiestek, és az Európai Bizottság intézkedéseket hozott a magánraktározás lehetőségeit megteremtve, és további intézkedéseket is hozott, amelyek hatásosnak bizonyultak, ezért hálásak lehetünk. Ugyanakkor a petíciósnak igaza van, a piaci árak egy olyan szint alatt vannak, amelyek nem teszik lehetővé a fenntartható gazdálkodást, és ezért a gazdák kedvűek, mert nincsen felvőpiac a szarvasmarha húsnak Európában, és Eközben a tengeren túlról olcsón érkezik nagy tömegben a marhahús, amelyet nem ugyanolyan sztenderdek mentén állítanak elő, és a közös piacszervezés lehetőséget ad a beavatkozásra. Kérem tehát a bizottságot, hogy cselekedjen, ragadja meg ezeket a lehetőségeket, hiszen itt vannak ezek a húshegyek, miközben a legjobb szarvasmarha hús, amely Európában kerül előállításra, nem talál felvevőpiac, felvevőpiacra. Fontos az, hogy a gazdáinknak újra megfelelő jövedelmük legyen. Kérem tehát a bizottságot, illetve a szakbizottságunkat, hogy tartsa nyitva ezt a petíciót mindaddig, amíg a helyzet nem rendeződik. Köszönöm. Thank you very much for Saliba. Köszönjük szépen, szocialista frakció nevében következik. Not hear you. Nem halljuk sajnos. Refresh. You have to the speak button. now. Hello, sorry. Hello. I lost connection. Okay. So, first of all, I would like to... Először is szeretnék köszöntet mondani a petíció benyújtájának, hogy itt van velünk, még ha csak online is. Fontos kérdés. Különösen érdekes érdekes ez, mert számos fontos kérdése összefügg a piaci ö, ö, zavarával, az uniós export ö, ellenálló képességével, illetve azzal, hogy el kell kerülnünk, hogy a fogyasztók számára, a fogyasztói árak túlságosan magasra emelkedjenek. Ehhez megfelelő piaci intézkedésekre van szükség, hogy stabilizáljuk a marhaus piacát. Az Európai Bizottságnak szorosan figyelmel követni az árak alakulását, a piac alakulását, az agrártermékek esetében. Éppen ezért ez a petíció releváns az uniós hatáskörök szempontjából, éppen ezért minden képpen nyitva kell hagynunk, tovább kell vizsgálnunk. Az importvámok segítségével az Európai Unió biztosítani tudja, hogy az belső piacon versenyképesek legyenek a marhaús termelők, például a dél-amerikai versenytársaikkal. Először is Szükség van tehát a gazdák támogatására, illetve általában a hústermelők támogatására. Ez a legfontosabb pont. A jelenlegi válság határozott kihatással volt az állami fehérjeiparra. Másodszorban az európai fogyasztókat is védeni kell az áremelkedésektől, hiszen ez a vásárlóerejükre negatív hatása lenne, főként ilyen válságos idegben. Ugyanakkor hosszú távon a COVID-19 válság megmutatta, hogy mennyire ki van téve az ilyen sokatásoknak a húsipar, illetve hogy milyen fontos szerep van a húsiparnak abban, hogy további kockázatokat is hozhat, hiszen terjesztheti is ugyanezt a vírust a húsipar, ahogy azt láthattuk jó néhány vágóhíd esetében. Nem is beszéltünk még itt egyébként az éghajlat változásról. Az Európai Unió élelmiszer politikájában a farm to fork tehát ebben az esetben mondhatjuk az istállótól az asztalig megközelítést kell alkalmazni. Arra kell tehát koncentrálnunk, hogy ezt a programot hogyan tudja használni az Európai Unió arra, hogy fenntartható széndiokszid kibocsátás hatékony élőállat tenyésztést, illetve állattenyésztést biztosítsunk, garantáljunk Európában. Ugyanakkor vannak mögöttes kérdések, és fenntarthatóbb élelmiszerpolitikára van szükség az Európai Uniónak. Thank you very much. Now... Köszönjük szépen. Michel Scannell, aki főigazgatója a DG Agrinak. Megadjuk neki a szót. elnök asszony. Ahogy ön is tudja, vagy tudhatja, nehezen tudtam kapcsolódni. Az Európai Bizottság természetesen tisztában van a problémával, mondanom sem kell, és éppen ezért örülünk annak, hogy a petíció benyújtója felhívja figyelmet ezekre a problémákra. Ugyanakkor nekünk nagyon kell vigyázni arra, hogy a hatáskörünket ne lépjük túl. Az Európai Bizottságnak a piaci szervezeteken kereszt keresztül importvámokat kellene bevezetni. Ez azonban, mondom ezt József Radler úrnak, a jogszabályokhoz tartania kell magát. Fradler úr által idézett tanácsi rendelet 2009-ben 260-as rendeletről beszélünk, illetve a 2009-es 625-ös nem alkalmazható a 2015 per 755-ös, illetve a 2015 per 478. Ezekre tudunk támaszkodni. Jogbiztonság szempontjából roppant fontos, hogy ezeket teljesítsük. Be kellene tudnunk bizonyítani, hogy az importok ára és mennyisége jelentős piac destabilizáció hatással bírna. Jelenleg azonban nem ez a helyzet. Persze nehéz a helyzet az állattenyésztők számára, januártól áprilisig jelentősen csökkent az import, a Mercosur országokból származó import is. Éppen ezért nem rendelkezünk kézzelfogható bizonyítékokkal arra vonatkozóan, hogy jelentős piaci zavart okozott volna az nagyobb mennyiségben érkező import. Jogilag tehát egész egyszerűen nincsen lehetőségünk arra, hogy ilyen védintézkedéseket hozzunk. Frádler úr a nemzetközi kötelezettségeinkre is utalt, és ebben a kontextusban fontos azt is hangsúlyozni, hogy az Európai Uniónak nemzetközi vállalásai tiszteletben kell tartania. Ez a saját jófogott érdekünk is, hiszen mi magunk is jelentős exportőrök vagyunk, például állati termékekben, illetve marhahús tekintetében is. hogyha ilyen importvédelmi intézkedéseket hoznánk, akkor nagyon nagy lenne veszélye, hogy bíróságra vinnék a partnerországok az ügyet, és valószínűleg nyernének is, hiszen ez protekcionista kereskedelmi intézkednek, intézkedésnek minősülne. Illetve arról nem is beszélve, hogy ők ellenintézkedésekkel védenék a saját piacukat, mint egy megtorlásképpen. Éppen ezért nem szeretnénk elindulni ezen az úton, ezen körülmények között védintézkedések bevezetését nem javasoltuk, természetesen továbbra is figyelemmel követjük a helyzet alakulását, illetve a tárolási intézkedésekkel próbáljuk segíteni a piac stabilizálását, és nagyon reméljük, hogy ezek az intézkedések sikerrel járhatnak. Itt szeretném abba hagyni elnök asszony, és hogyha további kérdéseik lennének, akkor azokra szívesen válaszol. Muchísimas gracias. Ahora continuaríamos. Nagyon köszönöm. Folytassuk. A szót kérő képviselőknek adok szót. A Rinyú nevében Tom képviselő. Elnézést, Müller képviselő. Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos témát itt a petíciós szakbizottságban. Én is tejtermelő vagyok, és ismerem a piaci helyzetet, és az ön aggájai teljes mértékben jogosak, és én is azt kérném, hogy a petíciót tartsuk nyitva, és konkrétan nézzük meg azt, hogy hogy alakul a piac. Úgy vélem, hogy a mezőgazdaság megmutatta a válság során, hogy mennyire fontos, és láthattuk, hogy mennyire nehéz volt az ellátási láncot fenntartani, annak érdekében, hogy ne legyen pánik a szupermarketekben számomra. Ez óriási erőfeszítés volt, láthattuk, hogy mekkora erőfeszítés kellett végezni. Tudom, miről beszélek, mert hetente kaptunk a szektortól újabb adatokat. Tudjuk, hogy nehéz a helyzet, hallottuk, vannak szerződések, létezik a bizonyítási kötelezettség. Számomra továbbra is kérdés az az, hogy hogyan néznek ki a kereskedelmi megállapodások, hogyan tudjuk jövőben megvédeni a gazdálkodóinkat, a Mercosurról már beszéltünk. Nagyon fontos az nekem, hogy az európai mezőgazdaságot támogatjuk, hiszen itt beszélünk a biodiverzitásról, arról beszélünk, hogy bizonyos fajta területeket pihentetni kell, ezt nem lehet elfogadni, nem lehet a gazdálkodóink fennmaradását veszélyeztetni, és az importra támaszkodni. Tudjuk, hogy milyen fajta feszültségek vannak itt. Voltak már döntések, támogatják a gazdálkodókat, akár 7000 euróval is gazdálkodónként. Holnap erről fogunk szavazni a plenárison. Szó volt a magánterülásról is. Én nem tudom, hogy ezzel mi a helyzet. Remélhetőleg nem lesz majd egy újabb koronaválság, hiszen ez nagyon rossz lenne a gasztronómiai szektornak, remélhetőleg sikerül fellendülniük. Nagyon fontos támogatni a kis vállalkozásokat, és úgy gondolom, összegezve, hogy fent kell tartanunk ezt a petíciót, nyomon kell ezt követnünk, akár még javíthatunk is itt a helyzeten. Nagyon fontos az, hogy Európában megtartsuk a marha tenyésztést. Um, thank you very much. Now has the floor Mr. Waits of Greens. Waits úr következik. Köszönöm. Köszönöm a petíciósnak. Ugye a bizottság képviselője utalt a Mercosur megállapodásra, mely szorosan kapcsolódik ehhez a problémakörhöz. Utalni szeretnék arra, hogy a bizottság és a szemvevőszék is világossá tette, hogy a bizottság elhanyagolta a felelősségét ezen megállapodás kihatásainak vizsgálata csak a megállapodás, a tárgyalások lezárását követő négy hónap elteltével került bemutatásra, így tehát nem volt kiszámítható, hogy milyen kiadása lesz a megállapodásnak ezen országokban. Kérdés, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás milyen kihatásokkal jár az európai mezőgazdaságra. Ben Huber kollégának, néppárti kollégának igazat adok. Itt az a kérdés vetődik fel, hogy hogyan lehet mindig magasabb és magasabb standardeket megőrizni az európai termelésben, mikor olyan importunk van, amely nem felel meg ezen standardeknek. Ezért Fredler József megközelítését, hogy vámokat vezessünk be, nem megfelelő megközelítésnek tartom. Ugyanazon sztenderdeket kellene az importokra is alkalmazni, mint az európai termelésre, és hogyha ezen cikkek nem felelnek meg a mi sztenderdjeinknek, ezeket nem szabad beengedni az EU-ba, vagy kiegyenlítő vámokkal kell sújtani. A széndiokszid adóztatásnál vannak ugye határkiigazítási mechanizmusok, hasonlóképpen kellene ezeket a termékeket is megadóztatni Rádler képviselőhöz, illetve a Karintiai Gazdaszövetséghez fordulok, hogy a néppárti frakción belül is nem csupán Ausztriában, mert ott van bizonyos nyitottság ezen téma iránt, hanem itt európai szinten is tegyék világossá a kollégák szemmel, a konzervatív frakcióban is, hogy milyen ö, helyzetben manőverezzük magunkat, és ez milyen problémákat jelent az európai mezőgazdaság számára. Ha támogatásra van szükségük a zöldek részéről, akkor ö, én is ezt megadhatom önöknek. Ezen petíció maradjon nyitva, hogy a polgároknak és főként gazdáinknak lehetővé tegyük, hogy problémáikat és kétségeiket a jelenlegi politika hatékonyságát illetően kifejezésre jutassák. Köszönöm. Now Mr. E Czarnecki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök eh, annak, hogy hozzászóltok. Számunkra, Lengyelország számára nagyon fontos a mezőgazdaság. Úgy gondolom, hogy az osztrák vendégünk hangja nagyon fontos. Van egyfajta sztereotípia Európában, hogy a gazdálkodók azok olyan személyek, akik öregek, és pontosan Lengyelország és Ausztria két olyan ország, ahol a legfiatalabbak a gazdálkodók. Nagyon fontos ez a kérdés, egyetértek a zöldekkel, hogy nem szabad az, hogy előforduljon, hogy ne követeljük meg Európán kívüli partnereinktől azt, hogy az élelmiszerek, amelyek amelyek tőlük érkeznek, nem szabad, hogy ezek alacsonyabb minőségűek legyenek, mint az európai élelmiszerek. Köszönöm József úrnak ezt a petíciót, hogy erre a nagyon lényeges problémára rávilágított. Muchas gracias. Ahora de... Nagyon köszönöm. Rego, képviselő a GUE nevében tessék. Sí, muchas gracias, presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Van itt egy dolog, ami nyilvánvalóvá vált itt az egészségügyi válság során. A, az élelmiszer termelés alapvető fontosságú, ezt védeni kell, ösztönözni kell. Amit most láthatunk, nem újdonság, nem első ízben kapunk ilyenfajta petíciókat. Láthatjuk, hogy vannak olyan kereskedelmi játékszabályok, amelyek nem szimmetrikusak és megnehezítik az európai gazdák életét. Első körben tehát jeleznünk kell, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás és az állattenyésztés, illetve mezőgazdasági ágazat között milyen kapcsolat van. Nem első ízben vetjük ezt fel. Nagyon fontos az, hogy az európai piacot, az európai gazdákat védjük. Hogyan lehetséges az, hogy nem tudják a termékeiket értékesíteni, és kül, az EU-n kívülről hozunk be termékeket. Sok esetben áron alul kell értékesíteni termékeiket. Ez elfogadhatatlan. Fontos a ö, kapon belül a kereskedelmi preferencia elvét ö, érvényre juttatni. Fontos az, hogy a petíciót nyitva hagyjuk, és az IMCO és az INTA szakbizottságok figyelmébe ajánljuk, hogy adjanak véleményt róla. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kezdjük meg most a második kört. Farka, a néppárt részéről kér szót. Doamna președinte, aici ar trebui să mergem uh, mult mai mult în Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a petíció benyújtóját sokkal nagyobb mértékben segíteni kellene, hogyha szaros marháról beszélünk, akkor vannak húsmarhák és tejmarhák. Óriási nyomással kell szembenézniük egyrészt az unión kívüli szállítmányok miatt, illetve azok a gazdák, akik csak te, teheneket tartanak, kényszervágásban menekültek, és húsmarhának adták el a teheneket. a tárolási kapacitásnak mindössze 25%-át használjuk, tehát ez azt jelenti, hogy további tárolási kapacitás van a szarvasmarha hús, számára. Ezért mondom azt, hogy ilyen biztonsági tárolási kapacitást kell használnunk, most azonnal intervenciót várnak tőlünk a gazdák. Köszönöm. Gracias. No hay ninguna otra intervención en este segundo. Köszönöm szépen. Hogyha más nem kér szót, akkor megadom újra a szót a petíció benyújtójának, de mégis a szakbizottság eh, elnökeként az Európai Bizottságnak szeretnék feltenni egy kérdést ezzel kapcsolatban. Azt szeretném tudni, hogy a COVID-19 válság alatt az Európai Bizottság milyen intézkedéseket hozott, főként a szarvasmarha piacon. Nem tudom, hogy az igazgató úr továbbra is hallja, amit mondok, vagy esetleg már nem kapcsolódnak, kiléptek a telekonferencia hívásból. Szeretném tehát tudni, hogy a marha tartók megsegítésére milyen konkrét intézkedéseket szült az Európai Bizottság során. A válság leje óta az volt számunkra a prioritás, hogy biztosítsuk, hogy az élelmiszerellátás minél kevésbé ö, akadjon meg. Láthattuk, hogy az unión belüli kereskedelmet, és hát nyilván az export-importot is ö, rövid időre leállította a válság. Az elején voltak eh, hiányok, hosszú sorok álltak a boltok előtt, voltak üres polcok a boltokban. Ezeket a problémákat azonban viszonylag gyorsan és zökkenőmentesen sikerült megoldani. Ugyanakkor ennek óriási kihatása volt az egész élelmiszerellátási, agroélelmiszerellátási láncra, például a eh, szarvasmaratartókra. Az Európai Bizottság ezt felismerte, az ágazat Nyilván a vendéglátó helységek bezárása miatt nagyon nehéz helyzetbe került, hiszen így jelentősen csökkent a steakhús iránti igény. Az Európai Bizottság magántárolási programot indított a szarvasmarha húsra, marha húsra, annak érdekében, hogy a, a, a piaci kínálatot csökkentsük. Figyelemmel követjük a helyzetet, de ami talán még fontosabb, megpróbált az Európai Bizottság fenntartani az exportot. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy Európának kereskedelmi töblete van az termékek terén, beleértve a szarvas mara, marahús termékeket. Ezért olyan fontos, hogy ne adjunk kifogást harmadik országoknak arra, hogy az európai exportot blokkolhassák. Ezért olyan fontos, hogy a nemzetközi kereskedelmi szabályoknak maradéktalanul eleget tegyünk. Ne felejtsük el, hogy a Mercosur megállapodás a jelenlegi export szintre nem volt kihatással, már csak azért sem, mert a Mercosur megállapodás nem lépett még életbe. A jelenlegi kereskedelem, kétoldalú kereskedelem re a Mercosur megállapodás semmilyen hatása nem bír egyelőre. Ezért hadd hangsúlyozzam, hogy továbbra is kereskedelmi többletünk van a Mercosur országokkal szemben, ez különösen fontos. Ez az ágazaton belül különösen igaz. Például a steak hús esetében jóval nagyobb a többlet, mint más területeken például a kevésbé értékes részeit a szavasmarhának állati elettelbe keverik, és így óriási export érünk el. Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy ezzel alapvetően az exporttal jól járnak az marhatermelők. az éttermek szépen lassan újra nyitnak Európában, és remélhetőleg így a legdrágább, legfontosabb ö, ö, legdrágább, legkeresettebb húsok iránti kereslet is majd egyre ö, nő. Az egyik kezdeményezésünk a Farm to Fork politikában az lesz, hogy az élelmiszerellátási lánc ellenálló képességét kívánjuk javítani, például az ilyen szükség vagy válsághelyzetekre való felkészültség javításán keresztül. Köszönöm. Muchísimas gracias. Por tanto, ahora le pasaríamos la palabra para concluir esta... Köszönöm. Most zárásként megadjuk a petíció szerzőinek a szót két percben. József Fredleri a szó. Igen. Milyen tisztelt elnök asszony. Köszönöm ezt az élénk vitát. Én most 40 éves vagyok, két gyermekem van, és a jövőben is szeretnénk gazdálkodni. Tudom, hogy a külkereskedelmi politika máshogy néz ki, mi magas minőségű termékeket állítunk elő, mindenki szemre ugyanolyan sztenderdeket kell létrehozni. A jelenlegi helyzetben mi gazdák nagyon nehezen tudunk túlélni a bizottság és az új agrárköltségvetéssel nem lehetséges az, hogy ránk újabb és újabb követelmények nehezedjenek, egyre inkább környezetbarát intézkedéseket követeljenek tőlünk, és a végén kiárosítsuk a mezőgazdaságunkat, és beengedjük az olcsó importot. Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy az elnök miután meghallgattuk a petícióst, és köszönetet mondtunk neki, meghallgattuk a bizottságot, a frakciókat, az egyes képviselőket. Az elnökség javaslata az, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, ahogyan az összes frakció nevében felszóló képviselő kérte, és a petíciót az Intának, az Imkonak és az Agri szakbizottságoknak is továbbítjuk majd. Az Agri szakbizottsághoz való továbbítást egyetlen képviselő sem kérte, de a Farm to Fork stratégiát ők követik nyomon, és ezt szinte az összes képviselő megemlítette ezt a stratégiát. A bizottságtól kérünk napra kész információkat írásban, akár a Farm to Fork stratégia kapcsán, akár pedig azon intézkedése kapcsán, amelyek a bizottság jelenleg foganatosít, hogy a szarvasmarha ágazatot támogassa a COVID válság idején. Tehát a napirendi pontot lezárjuk, a petíciót nyitva adjuk. Nézzük a következő, az utolsó napirendi pontot, a nyolcas számút. Ez a 0441-2020-as petíció, amelyet Sergio Santa Maria spanyol állampolgár nyújtott be a tájékoztatáshoz való jogok korlátozása kapcsán a koronavírus válság idején. A petíció szerzője itt van velünk kapcsolatban, üdvözöljük őt, 5 percben kap szót, és aztán a vita végén újabb két percben kap szót. Üdvözöljük tehát önt, és köszönjük, hogy jelen van. Hello? Tienes, tienes que pulsar un botoncito que pone... Meg kellene nyomnia egy gombot a képernyőjén, hogy hozzászólhasson. A speak feliratú gombot kellene megnyomnia, mondja az elnök asszony.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 podría... Én látom önt, elnök asszony. A tolmácsok zümmögést hallanak a fülhallgatójukban. Kérjük, hogy a technikus próbálja megoldani ezt a problémát, várunk egy kicsit. No. No. Ah, ahora, ahora. Tienes que girar el iPad. Ah, okay, perfect. Yeah. Kell fordítani az iPadot, mert most fordítva látjuk önt. 5 perc. Te, te oímos y te vemos, por tanto, webs. Halljuk és látjuk önt. meg kell próbálnia valahogyan az arcát behozni a képen, mert így a tomácsoknak megkönnyíti a dolgát továbbra is zavaró zűmögést hallunk, ami nagyon megnehezíti a tolmácsolást, megpróbáljuk megtenni, ami tőlünk telik, de sajnos a kapcsolat újfent megszakadt. Ahora. Go, es, ok, perfecto, perfecto. Perfecto. Ahora, ha, cinco minutos. Adelante. Adelante. Sí. Az elnök asszony látja a petíciót, és öt percet ad neki. Many thanks. Köszönöm, hogy meghívtak ide. Eh, Sergio Santa Maria, és soy... Sergio Santa Maria vagyok, ügyvéd vagyok, és miért is nyújtottam be ezt a petíciót? Ennek az oka a következő. Ezt röviden el tudom mondani, és utána majd hosszabban szeretnék köszönetet mondani a petíciós szakbizottságnak, hogy beszélhetek ma itt erről a témáról. Először szeretném, szeretnék megemlékezni ezen járvány áldozatairól. Főként Spanyolországban ez egy eddig nem látott katasztrófa volt. 43 ezer ember halt már meg nálunk ebben a vírusban. A petíció lényege az az, hogy demokratikus ellenőrzés lehessen gyakorolni a spanyol hatóságok ténykedései felett. Akárcsak más európai tagállamokban, Spanyolországban is egyfajta pánik alakult ki, és a spanyol kormány emiatt sok dolgot elkezdett ellenőrizni, annak érdekében, hogy ne kritizálják a válság kezelésüket, Úgy gondolom, hogy március közepén volt egy nyilatkozat, bejelentették a szükségállapotot, olyan szabályokról volt szó, amelyek az alkotmányban is benne vannak, és itt sérültek az állampolgárok alapvető jogaik is. Az a helyzet alakult ki Spanyolországban, hogy egyfajta autoritér demokrácia ellenes megközelítés volt a kormány részéről. Van egy közösségi irányelv, amelyben garantálják az EU állampolgárainak a mindenfajta szabad mozgáshoz való jogot. Más európai tagáll tagállamokban érvényben maradt korlátozásokkal ez az irányelv, de Spanyolországban teljes mértékben felfüggesztették ezt az irányelvet a járvány alatt. Szeretnék emlékeztetni itt a közösségi jogszabályokra. Úgy gondolom, hogy ez a súlyos hiba volt, sőt azt is merem mondani, hogy ez nem volt jogszerű. Igazából itt a hármas cikk az alapvető jogok kartájának 11-es cikke is sérült, és a spanyol alkotmány 20-as cikke is sérült, itt az, az állampolgárok információhoz való jogáról van szó. Bezárták az átláthatósági portált is Spanyolországban, így nem lehetett demokratikusan ellenőrizni a kormányt, és ez ellentétes a jó kormányzás elvével nem tudjuk azt, hogy mi történt, nem tudjuk, hogy hogyan vásároltak maszkokat vagy gépeket, ezt nem lehetett ellenőrizni. A kormány ezen fellépését kritizálni kell, hiszen nem átláthatóan jártak el. Februártól áprilisig összességében csak két ilyenfajta ellenőrző ülés volt, ez nagyon meglepő. A kormány ugyan tartott sajtótájékoztatókat, de előzetesen ellenőrizték, cenzurázták az újságírói kérdéseket. Megmondták azt előre, hogy mely médiumok, mely újságok tehetnek fel kérdést csökkentették a támogatást egy egyetem esetében, ahol ráadásul csak a kormány hangját hallatták, mindezt támogatta a biztonsági apparátus is. Igazából itt akár hamis hírek is megjelenhettek volna, ezt nem lehetett ellenőrizni. Igazából a cél az az volt, hogy fenntartsák a kormány imágóját. Ez természetesen a spanyol állampolgárok körében nagy aggodalmat okozott, és mértékben korlátozták az állampolgárok szabadságjogait. És erről szól az én petícióm. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Iréna Monszovának adjuk meg a szót, aki a DJ Justice igazgatója a bizottságnál. Övé a szó. Köszönöm szépen! szeretném megerősíteni azt, amit a petíció benyújtója is elmondott, eddig nem látott járványjal szembesültünk, ahogy az, a petíció benyújtója is elmondta, eddig nem látott intézkedéseket kellett eh, létrehozni, eh, emiatt hadd beszéljek általánosságban a eh, szükség intézkedésekről. Az alapvető jogok, a demokrácia, alapját képezi az Európai Uniónak. A szabad mozgásjog az Európai Unió területén, a véleménynyilvánítás szabadsága, illetve az információhoz való jog és a magánélethez, a személyes adatok védelméhez való jog a 45-ös, 11-es cikkekben is benne vannak, illetve benne vannak az Európai Alapvető Jogok Kartájában is. Ahogy elmondtam, az Európai Unió kormányai szükségintézkedéseket tettek annak érdekében, hogy megbirkózzanak ezzel a járványjal. A bizottság már az elején leszögezte azt, hogy a válságra adott válasznak alapvető jogokat, demokratikus jogokat figyelembe kell vennie, ahogy azok a szerződésben is benne vannak. Korlátozni kell az intézkedéseket a szükségesre, arányosnak kell lennie az intézkedéseknek, Egyértelműen korlátozni kell ezeket az időben, és meg kell felelni az alkotmányos garanciáknak, illetve az európai és nemzetközi standardoknak is. Ugyanakkor a tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy az ilyenfajta intézkedéseket állandó vizsgálatoknak, demokratikus ellenőrzésnek vetik alá. Az Európai Bizottság nyomon követi ezeket a szükségintézkedéseket a tagállamokban, beleértve Spanyolországot is, és megvizsgáljuk a jogállamisági hatását, az alapvető jogokra mért hatását ezeknek az intézkedéseknek. Hadd beszéljek egy kicsit a karantén intézkedésekről. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az 51.1-es cikk értelmében a karta csak akkor érvényes, hogyha az európai jogszabályokat hagyják létre. A tagállam területén alkalmazott szabályok a tagállami jogkörbe tartoznak, és itt a tagállamoknak kell azt biztosítani, hogy figyelembe vegyék az alapvető jogokat, megfelelvén a nemzeti jogszabályoknak, illetve a nemzetközi standardoknak. A szabad mozgás korlátozása az Európai Unión belül igazolható azzal, hogy közegészségügyi aggályok vannak, akkor tényleg megfelelnek az európai szabályoknak. Az Európai Bizottság kiemelte azt, hogy mindenfajta korlátozást csak is közegészségügyi aggályok miatt lehet meghozni, és ezeknek arányosnak kell lenniük, és nem lehetnek megkülönböztető jellegűek. A pozitív epidemiológiai fejlemények miatt a tagállamok elkezdték megszüntetni ezeket a korlátozásokat, megfelelve eh, a bizottság azon kérésének, hogy szakaszos, koordinált módon szüntessék meg ezeket az ellenőrzéseket a határokon. Június 11-én a bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy a fennmaradó korlátozásokat oldják fel, mielőtt még a külső határokon is feloldanák a korlátozásokat július elején. Ami a szólásszabadságot, a médiaszabadságot illeti, emlékeztetnék arra, hogy a bizottság elnöke leszögezte azt, hogy a demokrácia nem képes működni a független média nélkül. A véleménynyilvántás szabadságának tiszteletben tartása elengedhetetlen. Sokkal fontosabb, mint valaha, hogy az újságírók szabadon pontosan tudják végezni feladatukat, hogy fellépjenek a hamis hírek ellen, és hogy biztosítják azt, hogy a tagállamok hozzáférnek a kulcsfontosságú információkhoz. A válság rámutatott arra, hogy mennyire fontosak a jó információk a koronavírus járvány járvány következően számos hamis hír jelent meg, amely csak zavart okozott. Ezek alá áshatják a hatékony közegészségügyi reagálást, illetve a demokratikus intézményeket is. Ezért június 10-én a bizottság és a főképviselő támogatva a külügyi szolgálat által egy nyilatkozatot adott ki ezzel kapcsolatban, és a nyilatkozat, a közlemény is számos fellépést taglal a hamis hírekkel szemben, A válság megmutatta azt, hogy mennyire fontos az, hogy információk beszerzés mennyire fontos megfelelő forrásokból, és egyet értek a petíciót benyújtában, nem szabad, hogy tényleg egy forrás legyen. A demokrácia nem működhet a független média nélkül, nagyon fontosak a tényeken alapuló, megbízható információk, hiszen ez, alapj- ez alapján lehet kritikusan gondolkodni és megfelelő döntéseket hozni. Továbbra is azt szeretnénk, hogyha az online platformokon legyenek tévfeltárók, és biztosítsák azt, hogy az állampolgárok hiteles információkat kapjanak. Nem szabad, hogy a vírus elleni harc a demokratikus jogainkat csökkentsen. Nagyon fontos a demokratikus vita, ahol különböző hangokat lehet meghallgatni, és fontos az, hogy az állampolgárok a hatóságokat elszámoltathatóvá tegyék. Minden tagállamon ellenőrzi a bizottság azt, hogy hogyan alkalmazzák a szükségintézkedéseket, és ezeknek milyen hatása van az európai értékekre és jogszabályokra. Nyomon követjük a szabad választások alakulását, illetve a megfelelő demokratikus vitát. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az a 11 bizottsági feljegyzés José Manuel Santiago elmondta azt, hogy nem arról volt szó, hogy nem akarták, hogy ne akarták volna a kritikát a kormányjal szemben, Később Fernanda Grande Marquez azt is azt megerősítette később. Ami pedig a parlamenti felvizsgálat hiányát illeti, az információink alapján Spanyolországban a szükségállapotot március 14-én hirdették ki, ezt azonnal átadták a, bizot, a, a parlamentnek, és a parlament ezt megszavazta, és ennek a meghosszabbítását is megszavazták hatszor, legutóbb június 3-án. Az Európai Bizottság hangsúlyozza azt, hogy a parlamenti felülvizsgálat az szükségintézkedések tekintetében nagyon fontos a jogállamiság tiszteletben tartása szempontjából, és ez nagyon fontos minden egyes tagállamban. Végezetül a magánélet megsértéséről illetve ez állítólagos megsértéséről. A bizottság egy korábbi közleményében beszélt erről az adatvédelem a stigmatizáció kapcsán. Van egy európai eszköztár, amit a bizottság számos más jogszabályra kiegészít. Az Európai Adatvédelmi Testület április 21-én számos ajánlást adott ki a geolokalizáció kapcsán. Végezetül az Európai Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a tagállami helyzetek alakulását, a szükségintézkedések, addig, amíg a szükségintézkedéseket meg nem szüntetik jelenleg. Arról van szó, hogy lassanként megszüntetik a közegészségügyi veszély miatti intézkedéseket, és ezeket egy sokkal célzottabb intézkedéssel váltják fel. Továbbra is az Európai Bizottság figyelemmel kíséri azt, hogy ezek a intézkedések hogyan hatnak ki a demokratikus jogokra, értékekre. Köszönöm szépen. Muchísimas gracias. Ahora... Köszönjük szépen. Kezdjük talán a frakciók nevében hozzászóló képviselőkkel. Első, elsőként a néppárt nevében Péter jár. Köszönöm, elnök asszony, nagyon hálás vagyok a petíciósnak, mert ez a petíció valóban nagyon fontos. Itt arról van szó, hogy a tagállamok alapjog, általi alapjogok megsértését fel panaszok, nagyon eltérő a helyzet az Európai Unióban. Spanyolország a vörös területen mozgott nyilvánvalóan, úgy tűnik. A bizottság a törvények őreként szerintem nem rendelkezik megfelelő eszközökkel, hogy beavatkozzon, hogyha egy tagállam elhagyja a kijelölt irányvonalat. A petíciónak nyitva kell maradnia, a bizottságnak fel kell dolgozni ezt az esetet, és a Libe szakbizottsághoz kell ezt továbbadni, valamint a spanyol hatóságokat arra kérném, hogy foglaljanak állást a felvetett pontokkal kapcsolatosan, miről is van szó, az átláthatóságról, az átláthatóság fenntartásáról, a véleménynyilvántás szabadságáról, a petíció benyújtó csak írásbeli kérdéseket tehetett fel, nem tehetett fel pót kérdéseket, bizonyos médiumokat kizártak. Kérdés az, hogy csak olyan törvényeket bocsátottak ki a kormány, amelyek valóban a koronaválság leküzdésére szolgáltak, vagy más dolgokat is eznek örve alatt úgymond átboxolt a rendszeren. Itt szó van a szabad mozgásról, a szankciókkal való visszavérésről, a népet nem lehet válság idején ellenségnek tekinteni, és a kormánynak arányosan kell reagálnia, például, hogyha szankciókról vagy pénzbírságokról van szó. Aztán a tüntetés szabadságról is szó van többek között. Fontos az előzetes történésekből tanulni, ha a válság fennáll, akkor bizonyos kormányok megpróbálnak erősebb törvény hozói hatásköröket magukhoz ragadni. Az Európai Uniónak vannak értékei, meket hát béke és válság idején egyaránt meg kell őrizni. Köszönöm. Um, uh, thank you. Now um, has the floor Agius Saliba, uh, S&D. Szocialista frakció nevében Agius Saliba and foremost is a highly political petition. Ez egy igazságtalan és politikai töltésű petíció. Nagyon sok dolgot sugal, ezeket nem indokolja. A spanyol kormány napi szinten tájékoztatta a polgárokat, a járvány alakulásával, illetve esetek számával kapcsolatban. Éppen ezért úgy érzem, hogy alaptalanok ezek a vádak. Spanyol állampolgároknak teljes eh, hozzáférésük volt a hivatalos adatokhoz. Ezeket az információkat a spanyol központi kormányzat a rendelkezésükre bocsátotta. Ezek az intézkedések Európa egészében alapvetően azt a célt szolgálták, hogy megállítsuk a járvány terjedését. A spanyol, a spanyol esetében a spanyol alkotmánynak megfelelően különleges körülmények, soha nem látott körülmények között. Az Európai Bizottság szavaira utalva említi a petíció benyújtója mindezeket. Nagyon fontos, hogy az információ forrásokban bízzanak az emberek, az Európai Bizottság remutatott arra is, hogy a dezinformáció elleni harc közös erőfeszítésünk kell, hogy legyen, amelyben minden európai intézménynek szerepet kell vállalni. Az Európai Unió éppen ezért együtt működik minden szereplővel, annak érdekében, hogy a dezinformációs forrásokat beszüntessük, és ezt az információt eltávolítsuk a megfelelő helyekről. A Covid járvány során Rengeteg ilyen eset volt, még inkább elterjedtek ezek az esetek. Közös célunk az, hogy megbízható információhoz férjenek hozzá az e-, emberek, ez nem jelenti azt, hogy bármiféle módon engedtünk volna az eddigi szabályokból. Az Európai Parlament és a Bizottság egy, természetesen együttműködnek annak érdekében, hogy az olyan dezinformációs kampányokat elkerüljük, amelyek nem csak Spanyolországban, hanem máshol is jelen vannak, hiszen úgy érezzük, hogy cimonalas, megbízható információhoz minden európai polgárnak joga van, a fake newsnak véget kell vetni, éppen ezért kérem az elnökünket azt, hogy politikai motiváltságú, megalapozatlan állításokat tartalmazó petícióról van szó. Ahora sería el turno de Renew. A Renew frakció következik. Habla la señora Pagaza de Renew. Sí, muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, he escuchado con mucha... Köszönöm, elnök asszony, nagy figyelemmel hallgattam a petícióst, valamint a bizottságot. A bizottság valóban szorosan nyomon követi azt, ami a tagállamokban történik az alapjogok megsértése kapcsán. A petíció számos kérdést vet fel, ami a mozgás szabadságát illeti a közegészségügyi okok kapcsán. Nyilvánvaló, hogy a lockdown indokolt volt Spanyolországban. Amikor az átláthatósági portálról szól, amely most újra megnyílt, ez korábban zárva volt. Ez valóban egy rossz gyakorlat. Aztán a parlamenti ellenőrzés, amelyet a petíciós felpanaszol, most teljes mértékben gyakorolható, de igaz az, hogy volt egy olyan időszak, amikor a parlamenti ellenőrzés felfüggesztésre került, ami pedig az úgymond szűrt ö, sajtókonferenciákat, sajtótájékoztatókat illeti, valóban volt egy botrány Spanyolországban, és a kormánynak be kellett avatkoznia, hogy ö, a nagyobb átláthatóságot ö, ösztönözze, hogy garantálható legyen a közvélemény általi ellenőrzés. Ez a négy téma tehát egy ö, alapvető kérdést vet fel, ha egy kormány megerősíti a saját hatásköreit, akkor az ellenőrzési intézkedéseket is meg kell erősíteni. Volt egy olyan időszak a válság idején, amikor az ellenőrzést nem lehetett teljes mértékben végrehajtani. Ami a halálesetek valós szemet illeti, sajnálatos módon míg például a lockdown indokolt, a közegészségügyi okok miatt jelenleg a számadatok nem tűnnek olyannak, hogy lehetővé tennék a közvélemény vagy a szakértők számára a valós adatokat. Ami pedig a, szocia, a szociológiai kutatást illeti, valóban egy nagy botrány volt Spanyolországban, és a bizottság beavatkozott ezzel kapcsolatosan. A kormány pedig beavatkozott a tájékoztatás kapcsán. Ez a téma viszont ennek a központnak a hatáskörébe tartozik. A vezetősége központnak önkényesen kiválasztott, és nem független. Ez tehát egy olyan petíció, amelyet illetően az ott felvetett egyes témákban javulás következett be, viszont más kérdések továbbra is aktuálisak. A petíciót tehát nyitva kell hagyni, nyomon kell követni ezt a két témát, azon elv jegyében, hogyha a kormány hatáskörei erősödnek, akkor az ellenőrzést és az átláthatóságot is erősíteni kell. Egy különlegesen súlyos helyzetben, Spanyolországban, ha az áldozatok számát tekintjük, akkor a kormánynak tényleg kifogástalanul kell eljárnia, és valóban voltak hiányosságok, akár a vizsgálati központot illeti, akár az áldozatok valós szemet. Tehát ezen két szempontot illetően a petíciót továbbra is nyitva kell hagyni. Elnök, köszönöm. A frakciók koordinátorinak szeretném elmondani, hogy tartsák tiszteletben a felszólási időt, mert a Rinyú és a szocialisták képviselő kicsit hosszasan szólt. Aukán kolléga kapcsolatban van velünk? Yes, yes, yes, perfect. We hear... Működik? Igen, halljuk, de nem látjuk. Na? Yes, perfect, perfect. Okay. Yeah, thank you very much and thank you for... Köszönöm szépen Nagyon jó látni ennyi egészséges kollégát. Úgy érzem, hogy ö, fontos az alapvető értékeinkhez tartani magunkat, és nagyon szigorúan érvényt szerezni. Nagyon fontos, hogy a dezinformációt ne engedjük meg. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni azt is, elképesztőnek tartom, hogy a néppárt és az elnök befogadta ezt a petíciót, miközben Magyarország napirendre vételét eh, elutasították. A Fidesz a néppárt tagja, az ECR-ben pedig ott van a eh, PIS eh, tagpártként, ezeket mind-mind elutasítják, de amikor szocialista kormányról van szó, akkor hirtelen nagyon fontos, hogy kritikával illessük a kormány viselkedését. Úgy érzem, hogy minél hamarabb Magyarország témáját is napirendre kell ö, ö, venni, mert úgy érzem, hogy itt politikai elfogadottság szemtanúi lehetünk. Elnök asszony, éppen ezért kérem önt, hogy amilyen gyorsan csak lehet, vegyük napirendre a magyar petíciókat, mert minden tagállamot e egy formán kell elbírálni, és meg kell mutatni Magyarországnak is, hogy mi komolyan veszük az Európai Unióban az alapvető értékeinket, ezekből nem engedünk még válságos helyzetekben sem. arról nem is, abban nem is vennék bele, hogy mennyire jogos vagy nem jogos a kritika, a petícióban lévő kritika, én csak azt szeretem volna megemlíteni, minden tagállammal eh, egyformán kell benni. Köszönjük, Auken asszony, eh, aki közben eltűnt. Szeretne akkor nyitven tartani ezt a petíciót, eh, vagy I saw that you are... Uh, okay, here, okay. Újra itt van, Hauken asszony. Igen, szeretném nyitva tartani egyébként ezt is. Yo solo quería decir en cuanto a lo que dice la señora Auken es que cuando hay una petición que se pone koordinátorok többsége dönt arról egyébként, mondom Auken asszonynak, hogy milyen petíciók kerülnek napirendre. Az ECR frakció nevében Aguilar asszony következik. Quisiera empezar esta intervención haciendo una pregunta. Köszönöm szépen, elnök asszony, rögtön egy kérdéssel hadd kezdjem. Ismernek olyan uniós tagállamot, ahol az egyik legmagasabb rangú rendőr azt nyilatkozta volna az újságoknak, hogy a rendőrség olyan légkört próbál teremteni, amely a kormányjal szembefordítja az embereket. Erre sor került Spanyolországban április közepén, amikor is egy agresszív kormánykampányt folytattak az ellenzék elhiteltelenítése érdekében, illetve a sajtót is próbáltak elhiteltelenteni, amikor kritizálták a kormányt a kezelése miatt. Erre még soha nem E, ilyet még soha nem láttam egy tisztességes demokratikus országban. Azt hiszem, hogy persze válsághelyzetről van szó, sokan ugye Magyarországra és Lengyelországra újra mutogatnak, mint autoriter rendszerekre, de hát láthatjuk, hogy Spanyolországban például a belügyminiszterre azokat is megfenyegette, akik öt év börtön büntetéssel fenyegette mindazokat, akik téves információt terjesztenek. Azt írták az újságok, hogy megerősödve Lábad ki az ország ebből a válságból. Nem is tudom, hogy hogy lehet ilyet mondani, amikor 40 ezer ember vesztette az életét, ezrek maradtak kórházi ellátás nélkül. Rengeteg kis vállalkozó ment tönkre, Szeretném, hogyha ez a petíció nyitva maradna, pontosan az említett okoknál fogva, egy olyan országról beszélünk ugyanis, ahol a többség nem támogatja a kormányt, mint Lengyelországban vagy Magyarországon. Porque podría ser. Szeretnék azokhoz. Rigasszony, szeretném a, csatlakozni, akik szeretnék lezárni ezt a petíciót. Az előttem szóló arra használná fel a petíciót, hogy hogy vitát kezdeményezzen a kormányommal. Úgy gondolom, hogy ennek a vitának inkább a spanyol parlamentben kellene lezajlania. Úgy gondolom, hogy nem ez a helyes hely itt, itt más dolgokkal kellene foglalkoznunk el kell mondani azt, hogy a petíciót benyújtója az EPP-hez tartozik, és ezért nem megfelelő az, hogy ez a petíció nyitva maradjon. Látni kell azt, hogy lassanként visszatérünk a normalitáshoz, különböző módon alakult ez a különböző tagállamokban, a keret közös, de azt láthatjuk, hogy ezek az intézkedések, ezek a szükségintézkedések a, az egészségügyi válság miatt minden tagállamban léteztek, nem csak Spanyolországban, és természetesen mindig is tartottuk magunkat az alkotmányhoz, a jogi kerethez, amit az alkotmány megad. Egyetlen egy esetben sem lépték túl ezt a keretet, ezt ki kell jelenteni. Fontos az, hogy lássuk azt, hogy nagy veszély leselkedett az állampolgárok életére, nagyon sok tagállamban csak is az állampolgárok egészségére gondoltak, és a kormányunk pontosan meghozta azokat az intézkedéseket, amelyek eh, által el lehetett kerülni azt, eh, hogy még többen meghalljanak. Megvédtük az állampolgárokat, megvédtük a társadalmunkat. Számos más kormány is hasonlóképpen járt el, ezért nem tartom azt hasznosnak, hogyha most mindent gorcső alá vegyünk, és csak egyetlen egy tagállamra koncentráljunk. Betartottuk a, a szabályokat, akár csak más tagállamok. Nem gondoljuk, hogy lenne értelme annak, hogy itt politikai vitákat kezdeményezünk, ez most nem helyes. Hogyha Spanyolországban van egy gond, ha Spanyolországban gond van, akkor az nem a sajtó szabadság hiánya, hanem a hamis hírek aránya. Ezt a jobb oldalaiak a szélső jobb is támogatja. Ez egy olyan helyzet, amit nem lehet fenntartani. Most itt olyan intézkedésekről volt szó, amelyeket észszerűen hoztak meg az állampolgárok eh, védelmében. Elnök, köszönöm, akkor rátérünk a következő kérre az EPP képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, három pontot szeretnék megelmíteni. A gorcső nem csak Spanyolországra vonatkozik, minden tagállam esetében meg kell vizsgálni azt, hogy milyen intézkedéseket tettek. Sajnálatos az, hogy egy ilyenfajta vita, ha elindul, akkor mindig Magyarország ebbe belekerül, Magyarország egy téma, ezt már többször beszéltünk a bizottságban erről a plenárison is, és ezt nem kellene referenciaként ebben az összefüggésben felemlegetni. Van még egy dolog, amit szeretnék kiemelni. Sajnálatos az, hogy egy ilyenfajta érvet hangoztatnak, hogy a petíciót benyújtóját, petíció benyújtóját elhiteltelenítsék. Valóban korlátozták az alapvető jogokat más tagállamokban, de Spanyolországban volt a legsúlyosabb karantén, és itt sérültek a legjobban az alapvető jogok. Szükségállapotot hirdettek Spanyolországban, a kormány kezében volt a hatalom, mindent a kormány ellenőrzött, 1 millió eurót szedtek be büntetése gyanánt a karanténszabályok megszegése miatt. Ezeket a szabályokat arra használták ki, hogy bizonyos fajta reformokat végrehajtsanak, amelyek nem is voltak szükségesek a járvány miatt. 50 napon át a spanyol parlament egyetlen egy ülés sem tudott megtartani, amikor ellenőrizte volna a kormányt. Ami a szólásszabadságot illeti, vannak arra mutató jelek, hogy megpróbálták a kormánykritikát megtiltani, a médiát szűrték, szabálytalanságok voltak azon számok esetében, amit a hatóságok jelentettek a halottakról. Nem kérdőjelezzük meg az intézkedések relevanciáját, de vannak nyitott kérdések, és emiatt nyitva kell tartani ezt a petíciót. Elnök, köszönöm szépen. Az snd a szó eh, y le digo al, al señor peticionario que después de leer. Köszönöm. Szeretném elmondani a petíciót benyújtónak, hogy miután figyelmesen átolvastam a petícióját, megismerve az önéletrajzát, eh, a néppárt képviselőjeként és ügyvédként eh, eh, fontosok számára kijelentései, amelyek a petícióban találhatók. Ami a kiási korlátozást illeti, az alapjogok megsértését illetően is megsérti a 116-os cikket is a spanyol alkotmányban, amelyet egyébként egy parlamenti többség is támogatott, maga a néppárt is. Természetesen a kiárási tilalom lehetővé tette a járványgör bellaposítását is. 90 nap alatt a miniszterelnök és a többi miniszter több mint 180 alkalommal jelentek meg sajtótájékoztatón, és több ezer újságírói kérdésre válaszoltak spanyol és külföldi újságírók kérdéseire. Tehát nem volt semmiféle korlátozás, ugyanezt nem lehet elmondani más európai kormányokról. A spanyol kormány mindenképpen tájékoztatást folytatott. A kellő tisztelettel. Természetesen minden polgár benyújthat petíciót itt a szakbizottságunk előtt, de szeretném elmondani, hogy az ilyenfajta petíciók benyújtása a mi szakbizottságunkhoz olyan esetekben, amikor a jog és a tudomány megmutatja az adott fellépés jogosságát rendkívüli időszakokban, mint a mostani, nem egy olyan cselekvés, amely a válság leküzdésében segítene, sem pedig országunk imázsát nem javítja Európában és a világon. Ezért azt, azt javaslom, hogy ezt a petíciót zárjuk le. Sajnálom, az egyes képviselők hozzászólásait, különösen Vox képviselő hozzászólását, aki a koronavírus által okozott fájdalmon lovagolva támadja meg a kormányt, és súlyos vádakkal illeti azt, amely csak gyűlöletet, gyűlöletet terjeszt a spanyol társadalomban. Köszönöm. Elnök Zvalakov az ECR részéről kapcsolatban van velünk? Uh Eh, Szeretném elmondani, hogy szerintem a spanyol kormány nem jól kezelte a ö, ö, válságot, elég súlyos ö, volt a halottak száma Olaszországban is, Spanyolországban 40 ezer halottról számolnak be. Ö, Amikor egy országban cenzúra uralkodik, és félretájékoztatás a kormány részéről, és a parlament gyakorlatilag nem működik, ez totalitárius rezsim jellemzője. Ez az én véleményem. Én ért, értem totalitárius rendszer alatt, és nincs semmiféle különbség akár szocialista, akár néppárti kormányról van szó, ez engem nem érdekel, hogy melyik kormány hozza ezeket az intézkedéseket. 40 ezer áldozatról tudunk, és valaki nem végezte el a munkáját. Szerintem ezt a petíciót nyitva kell tartani, és egy tényfeltáró missziót is javaslok a Libe tagjaival együtt, hogy látogassunk el Spanyolországba, mert itt nyilvánvalóan nagyon súlyos problémák vannak. Kérem tehát, hogy a petíció maradjon nyitva. Gracias. Ahora le daríamos la palabra al peticionario por dos minutos. Köszönöm. Most a petíció benyújtójának adok szót két percben, zárásként. Kapcsolatban van velünk? A petíciósnak meg kell nyomni a a speak gombot, hogy szólhasson. punto Ahora, ahora, ahora. Perfect. Ahora, sí. Most sikerül. Látjuk önt, és halljuk is. Mégsem, mondja az elnökasszony. A refresh gombot kell megnyomnia, hogy újra kezdje. Most láthatjuk önt. És halljuk is, két percben szólhat. Én nem hallom önöket, mondja a petíciós, mi viszont igen, jelenti az elnök asszony. Látjuk és halljuk Önt. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, sí, sí, sí, sí. Hallanak engem? Kérdezi a petíciós. Igen, hangzik az elnök asszony válasza. Én nem hallom önöket. Nem tudom, hogy a hanggal van-e probléma. Önök hallanak engem? Igen, tökéletes. Még akkor is, ha nem hallom önöket, röviden szólok, mondja a petíciós. Mindenekre őt szeretnék köszönetet mondani az összes hozzászólónak, és köszönöm a vitát. Remélem, hogy ez folytatódik. Nem szeretnék belpolitikai vitát folytatni az Európai Parlamentben, hiszen ez nem a megfelelő fórum erre. Fontos azonban, hogy levonjunk fontos, lényeges következtetéseket. Mindenek előtt nagyra becsülöm azt a tényt, hogy egyes képviselők azt szeretnék, hogy a petíciót nyitva hagyjuk, és mi ebben megvizsgáljuk. Azért is, mert hallhattuk a spanyol miniszterelnököt a hétvégén, aki azt mondta, hogy ha lenne egy második hullám, akkor kérni a vészhelyzet aktiválását, amely időszakos átmeneti kell, hogy legyen. Én áprilisban írtam a petíciót, és nagyon fontos, hogy ezt az átmeneti jelleget ne hagyjuk figyelmen kívül. Amikor a petíciót megnyitották, akkor a kormány mindazokat üldözte, akik a közösségi média vagy egyéb kommunikációs eszközök révén a kormányt kritikával illették, és ez a szólásszabadság megnyírbálása. Ezt ki kell vizsgálni, és kritikával kell illetni. Természetesen kép, parlamenti képviselő voltam, ez igaz, de európai polgár vagyok, nincs közhivatalom jelenleg, és azt hiszem, hogy mivel nem vagyok közszereplő, jogom van arra, hogy a politikai életet védelmezzem országomban, különösen ilyen körülmények között, mint a mostaniak, amikor láthattuk az alapjogok felfüggesztését bizonyos esetekben a lakosság számos csoportjában egyhangú kritikával illették mindezt, az erő alkalmazását az állam részéről, a kormány fellépéseit, azt illetően, hogy politikai ellenőrzés alá, hogy kivonja magát a politikai ellenőrzés alól. És ami pedig az áldozatok számát illeti, fontos erről beszélni, hiszen mostanáig nem tudjuk, hogy mennyi a valós halálesetek száma, biztos, hogy nagyon magas ez a szám. Én ügyvéd vagyok, egy európai polgár, nem a pártok közötti harcokról akarok itt beszélni, tehát a párt megosztottságon felül meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket. Mindenkitől azt kérem tehát önöktől, hogy a vizsgálatok folytatódjanak, folytassuk az elemzést, próbáljuk az objektív tényeket megállapítani. Ami Spanyolországban történt, sokat mondó és elégséges is. Itt az elnök félbeszakítja a petíciót, és azt kéri, hogy zárja le a hozzászólását. Igen, lezárom, mondja a petíciós. Köszönöm, hogy megadták a lehetőséget a szólásra, és szeretném elmondani, hogy remélem a petíciós sikeres lesz, védeni fogja az alapjogokat egy demokratikus országban, mint Spanyolország. Elnök, nagyon köszönöm, miután meghallgattuk a petíciót, az Európai Bizottságot és az összes frakciót. Az elnökség úgy dönt, hogy a petíciót nyitva hagyjuk. Azt is szeretném kérni a bizottságtól, tekintettel arra, hogy a főigazgató asszony azt mondta, hogy a bizottság vizsgálja a vészhelyzeti intézkedések kihatásait, amelyeket a tagállamokban alkalmaztak. Van tehát egy felülvizsgálat, egy értékelés az alapjogok tekintetében az EU-ban. Kérjük tehát az Európai Bizottságtól, hogy adja át nekünk az összes információt, amely ezen monitorozás során napvilágra kerül a tagállamokat illetően. Ezt a petíciót meg átküldjük az illetékes szakbizottságnak, és ez itt az Európai Parlamentben a LIBE szakbizottság. Ezt két frakció kérte tőlem, és ezt meg is tesszük. A LIBE, a jogok és az alapjogok illetékes szakbizottsága, ő folytatja majd ezt az értékelést, illetve nézzük azt, hogy a tagállamok milyen vészhelyzet intézkedéseket használtak a COVID járvány idején. Mindenkinek köszönöm. Ezzel időben le is zártuk az ülést. Valóban javulunk. Köszönetet mond az elnök asszony a tolmácsoknak, a technikai szolgálatnak, valamint a szakbizottság titkárságának is. Ezen kívül az összes képviselőnek, akik megteszik a tőlük telhetőt, hogy lehetővé tegyék a petíciósoknak petíciók benyújtását, bemutatását. A petíciós szakbizottság következő ülésének időpontja kijelöl,